So, meine Damen und Herren. Hölgyeim és uraim. Mindenkit kérek arra, hogy foglalja el a helyét. Szeretném pontosan kezdeni a mai programot, hiszen rengeteg dolgot terveztünk már. Először is szívből köszöntöm a kereskedelem politikáért felelős biztos jelöltet, Cecilia Malmström asszonyt. Azután, ha megengedik, mielőtt eh, néhány bevezető megjegyzést szeretnék elmondani, először is a meghallgatás szabályairól. Az ügyendünkben találják a 16-os mellékletben. Ez is egyértelmű szabályozása mindannak, amit ma szeretnénk. Írásbeli válaszokat is kaptunk a benyújtott kérdésekre a biztos jelölttől, és ezzel teljesült ez a feltétel is. A, ma van a biztos jelölt meghallgatása, 180 percnyi időnk van erre. Mászröm asszony 10 perces bevezetőt fog tartani, és ezt követően jönnek kezdjük meg a kérdések feltevését. Összesen 45 kérdést tehetnek fel a kollégák és kolléganők. Szeretném jelezni, hogy egyértelmű az időkorlát. Alberto tőlem jobbra nagyon pontosan függ, fog figyelni az idő betartására mindenkinél. Még mielőtt letelne az idő, a kivetített felszólalási időnél elkezd villogni egy kis csillag, utána pedig kikapcsoljuk a mikrofont. Egyébként nem leszünk képesek arra, hogy rendezett keretek között folytassuk le a meghallgatást. Tehát Malmström asszony 10 percet beszél, és utána a kérdések. Az első kérdések a politikai frakciók nevében kerülnek feltevésre. Öt perc e, ebben az esetben a kommunikációs lehetőség a biztos jelöltel. Tehát mondjuk úgy, hogy egy perc legyen a kérdés, két perc a válasz, és egy perc a kiegészítő kérdés, és egy perc a kielégítő válasz. A kiegészítő kérdést azonban a politikai frakciók csak az első körben tehetik fel. A második körtől egészen egyértelműen három perces ritmusban fogunk, me, fogjuk folytatni. Egy perc kérdés, két perc válasz. És ezzel mindenkit arra kérek, hogy koncentráljanak a lényegre, így tudjuk ezt a meghallgatást is úgy lefolytatni, hogy a végén minősített álláspontot tudunk majd leadni arról, hogy Cecilia Malmström jelöltel egyetértünk-e, vagy sem. Egyértelmű tehát az, hogy mindenkinek szigorúan tartani kell magát a rendelkezésre bocsájtott időhöz, és ezt érvényesíteni is fogjuk. Kérem tehát, eh, hogy eh, a kollégák ne azt a megoldást válasszák, hogy eh, nagyon gyorsan, nagyon sokat beszélnek, hiszen nézzék, hogy a tolmácsolási lehetőségeknek is korlátja van. Kérem, hogy a fontos, a lényegi elemre és kérdésre koncentráljanak az időkeretek betartásával. Utolsó szervezési megjegyzésként hadd mondjam el, hogy a parlament weboldalán élő adásban közvetítjük a meghallgatást, és a ugyanazon az oldalon fel is vesszük a mai programunkat. Tudom, hogy ambiciózus az, amire vállalkoztunk, de biztos vagyok abban, hogy a kereskedelmi szakbizottságban, ugyanúgy, mint minden más bizottsági meghallgatásnál és vitánál, azt tettük, most is jó modorban és megfelelő formában fogjuk ezt is megtartani. A fejlesztési és a közlekedési bizottságtól is vannak meghívott, a külügyi bizottságtól is vannak meghívottaink. Két kérdést a külügyi és egy kérdést a másik meghívott bizottság tehet fel. Ennyit a szervezési pontokról. Máström asszony bizonyára a gazdasági fejlődés katalizátora az Európai Unióban az új pozíciójával, és globálisan tekintve is. Úgy gondolom, magától értetődő, hogy a kereskedelem a globalizációs korban, a világban rendkívül fontos. Szabályozást is igényel, és pontosan erről van szó, hogy a szabályokat észszerűen határozzuk meg. A közelmúltban egy vizsgálatot, egy vizsgálati eredményeket tettek közre a kereskedelmi politikai szabályok érzékeléséről. Ebből az látható, hogy az emberek szkeptikusak és igazából kevés bizalommal viseltetnek a kereskedelempolitika iránt. Félnek. Félnek attól, hogy a globalizáció rossz oldalára teszik a szabályokat. Éppen ezért a kereskedelmi szakbizottság számára úgy gondolom döntő, hogy egyértelművé tegyük, a kereste, kere, kereskedelem politika nem az érdekek útján, nem a vállalatok érdekeinek mentén, hanem az állampolgárok érdekei mentén alakul. Ehhez mindenképpen szükséges az átláthatóság és a civil társadalommal való párbeszéd. Határozottan meggyőződésem, és gondolom több kollega osztja velem, kereskedelempolitikát csak akkor tudjuk alakítani, hogyha sikerül visszanyerni a bizalmat. Határozottan kérek mindenkit arra, hogy eh, saját szerepében mindenki átláthatóan végezze a tevékenységét úgy, hogy vissza lehessen nyerni az átláthatóság révén a bizalmat. Az átláthatóságon kívül a tisztességes kereskedelem is fontos a kereskedelmi szakbizottság számára, ugyanúgy, mint más résztvevők számára. A kereskedelmi akadályok puszta megszüntetése a Ricardo féle modell szerint már nem elegendő. A tisztességes feltételeket, mint az Európai Unióban élők számára előnyös elemként, de a kereskedelmi partnerek számára is előnyösen kell alakítanunk. Ezért úgy gondolom, hogy nyilvánvaló, nem csak a kereskedelempolitika klasszikus területeit kell megvizsgálnunk, hanem a munkavállalói jogok, környezeti normák és egyéb elemek is hozzájárulnak a kereskedelem tisztességességéhez. Ezt kell a kereskedelmi megállapodásokban is, és egyéb szerződésekben is központi elemé emelni. Átláthatóság és tisztességes keret. Ez a kerete mindannak, ami szakbizottságunk szívügye, és biztos vagyok abban, hogy a kollégák kérdései amelyet feltesznek, legalábbis részben ezt fogják érinteni, és Mácsom asszony egy, ebben át is adom a szót önnek. Mr. Chairman, Vice... Elnök úr, elnök helyettes úr, hölgyeim és uraim, tisztelt képviselők! Megpróbálom betartani a szabályokat, amelyeket az elnök úr elmondott. Nagy megtiszteltetés és öröm számomra, hogy itt lehetek, mint kereskedelmi biztos jelölt. Remélem, hogy támogatni tudnak majd, mert nagyon régóta álmom, hogy ezekkel a kérdésekkel foglalkozhassak. A nemzetközi kereskedelem az emberek életének rengeteg területét érinti világszerte, hiszen a kereskedelem mutatja azt, hogy milyen értékeket képviselünk közösen Európában. A demokratikus alapelvekért, az átláthatóságért, az elszámoltathatóságért harcoltam mindig is politikai karrierem során a parlamentben is, és a tanácsban és a bizottságban is. Úgyhogy szeretném ezt képviselni ezen a téren is, hiszen a demokratikus értékek inspirálták, és egyszerű a célja az emberek életminőségének javítása. Tudom, hogy a kereskedelem képes erre, hiszen a történelem ezt már bemutat, bebizonyította, Európában a lehető legmagasabb színvonalat tudtuk így elérni a világon ma már nagyon sok mindenben segít, például a kereskedelem fellendítése, a gazdasági fellendülés Spanyolországban, Írországban, és sokat segít a reményben a munkanélküli embereknek is, hogy hamarosan rendbe jön az életük. A jövőben a kereskedelem még fontosabb lesz az európai munkahelyek és növekedés szempontjából, hiszen a kereskedelem Európában ma 30 millió ember életét érinti ez csak több lesz, ahogy egyre sikeresebbek lesznek a növekvő gazdaságok. Minél nagyobb a növekedés Európán kívül, Európa határain túl, annál fontosabb, hogy eljussunk ezekhez a piacokhoz is. Hiszen több száz millió embernek ad ez lehetőséget életminősége javítása érdekében belügyi biztosként már megtapasztaltam, hogy a kereskedelem mennyire fontos, hogy az emberek segítsék családjukat ott, ahol élnek, és ne kényszerüljenek arra, hogy gazdasági okoknál fogva elhagyják otthonukat. Végül az, a humán szintek is nagyon fontosak, hiszen összehozza az embereket a kereskedelem, az eszmecserék, a kapcsolatok szintjén. Úgyhogy kétségtelen, hogy nagy megoldás lehet ez a jövő szempontjából világszerte. Ez azonban nem azt jelenti, hogy a kereskedelem és a nyitott piacok már magát a célt képviselik. Csak eszközök lehetnek, hiszen szűklátókorú érdekek nem befolyásolhatják. Arról kell, hogy szóljon a kereskedelem, hogy széles körű érdekeket képviseljen az egész társadalom számára. Ha kereskedelmi biztos leszek, mindent megpróbálok annak érdekében, hogy az alábbi elveket képviseljem. Először is az állampolgárok érdeke kell, hogy irányítsa a kereskedelmet. Ez azt jelenti, hogy ambiciózus tárgyalásokat kell folytatnunk, hogyha munkahelyeket és növekedést akarunk biztosítani az emberek számára. Segítenünk kell az embereknek azokban az ágazatokban, ahol el kell, hogy hagyják munkahelyüket, és átkerülhessenek olyanokba, ahol lehetőségek nyílnak meg előttük a jövőben. Másodszorban a tárgyalásoknak nyitottaknak, átláthatóknak kell lenniük, hiszen az embereknek meg kell érteni szó, hogy elmondhassák véleményüket. Harmadsorban együttműködésről, de ugyanakkor gerincről is szó van a tárgyalások során, hiszen Európának ki kell állnia a saját érdekei mellett is. Ez azt jelenti, hogy ezek a megállapodások inkább támogassák, mint gyöngítsék a környezet, a munkajogi, emberi jogi területeket általánosságban. Ez azt jelenti, hogy kölcsönös engedményeket kell tenni gazdasági szempontból, ami gazdasági tárgyalópartnereinket illeti. Nagyon fontos, hogy széleskörű eh, nemzetközi eh, céljainkat támogassa eh, a különböző értékeket, mint például a béke, a szabadságjogok, a demokrácia világszerte. Ezeket az elveket kívánom majd alkalmazni, elsősorban a világkereskedelmi szervezettel folytatott munkák során is. Liberálisként támogatom a multilaterális megoldásokat. Meg vagyok győződve arról, hogy a jelenlegi nehézségek ellenére a VTO igenis tud majd eredményeket felmutatni mind a szegény, mind a gazdag országok számára. Nagyon fontos hogy az ázsiai és a latin-amerikai országokkal is megfelelő megoldást találjunk, akár csak Kínával, hiszen második legnagyobb kereskedelmi partnerünk. Nagyon fontos, hogy visszabillentsük a mérleget az kibillent helyéről. Ezen kívül az afrikai ö, kapcsolatainkat is nagyon fontos ö, támogatni, ahogy ezt Juncker elnök úr is elmondta. Ezen kívül meg kell mutatnunk szomszédainknak, hogy milyen fontos alapvető elveket kép, képviselünk, és ezek mennyire kapcsolódhatnak a gazdasághoz is. A legfontosabb azonban a TTIP, a Transatlanti Kereskedelmi és Befektetési Partnership partnerségi kapcsolat. Nagyon fontos tárgyalások ezek. Az elmúlt évek során nyomon követtem ezeket a fontos tárgyalásokat, kicsit távolról, de megdöbbentem attól, amit hallottam, hiszen azt vártam, hogy a két milliárd eurónyi kereskedelmeit, amit, amit naponta folytatunk az Atlanti óceánon, túl gyakorlatilag pozitív hír hogy a ki nem használt potenciális lehetőségek új lehetőségeket biztosítanak számunkra. És hogy ez lehetővé teszi, hogy Európa visszakerül majd a megfelelő gazdasági szintre, és új munkahelyeket teremthet, lehetőségeket az emberek számára. Ehelyett azonban azt hallom, hogy a bizottság csökkenteni akarja a normákat az élelmiszer biztonság terén például, és korlátozza Európa lehetőségeit az egészségügy, a környezetvédelem terén. Tudom, hogy nem így van. Bár hallom ezeket az aggályokat, és tudom, hogy az embereket meg kell nyugtatnunk ebből a szempontból. Először is el kell mondanom, hogy a TTIP óriási potenciális lehetőségekkel bír új munkahelyek teremtése szempontjából. Ott vannak a tarifák, a szolgáltatások, a közbeszerzés, nagyon sok szabályozásra van szükség ahhoz, hogy megfelelő megállapodást kössünk, hogy idővelben és hosszú távon is megfelelő legyen ez. Másodszorban egyértelmű az EU álláspontja. A jelenlegi védelmi szintet nem lehet csökkenteni. Ami az új szabályozást illeti, a jelenlegi európai demokratikus ellenőrzés keretein belül kell a jövőbeli döntéseket is meghozni. Ami az egészségügyet, a környezetet, a munka körülményeket illeti. Semmiképpen nem csökkenthetők ezek a normák, csak azért, hogy olcsóbb megoldásokat találjunk. Harmadsorban stratégiai dimenziója is van a törvényhozásnak hogyha a világ két nagy kereskedelmi hatalma végül is leül egymással tárgyalni, és megfelelő normákat tud kialakítani. Aztán, ami a negyedik pontot illeti, a beruházások az ISDS, ez megint aggályokra ad okot. Először is egy általánosabb megjegyzést szeretnék tenni, hogyha valamilyen problémás kérdés merül fel, megoldást kell találni. Már most is rengeteg ilyen eset van. Véleményem szerint olyan rendszerre van szükség, amely foglalkozik az emberek aggájaival. Továbbra is egyértelmű szabályokat kell hoznunk, hogy az ISDS keretén belül senki se tudja kihasználni a rendszert. Nagyon fontos az átláthatóság, és az, hogy a közérdeket mindenféleképpen szem előtt tartsuk. Ennek kell a jövőbeli tárgyalásokat vezérelnie. Szerintem a bizottság eddig is ezt tette a CETA keretén belül, hiszen a jövő évben kell ezt jóvágyni a parlamentnek. A múlt hét pénteken tettem meg mindent annak érdekében, hogy a weboldalon is hozzá lehessen férni ehhez a szöveghez. Ami a TTIP-t illeti, ezzel is foglalkoznunk kell, mégpedig részletesen. Juncker elnök úr elhatározta magát az Európai Parlament előtt július 15-én, hogy ne fogadja azt el, hogy az EU tagállamok jogalkotását valamilyen speciális rendszerek korlátozzák. Egyetértett azzal, hogy ebben a kontextusban is a közlemnek kell érvényesülnie, és kétségtelen, hogy ha én leszek a kereskedelmi biztos, én is elkötelezem magam emellett. A kérdéseket mindig meg fogjuk tárgyalni, hiszen széleskörű konzultáció fogja megelőzni tárgyalásainkat a jövőben is. Konkrét javaslatokat kell megfogalmaznunk ezek alapján, és remélem, hogy ezeket a kérdéseket részletesen meg tudom tárgyalni önökkel is. Negyedik pont. Persze néhány hónapba betelik majd, hogy politikai szempontból értékeljük új célkitűzéseinket, illetve azt, hogy hova jutottunk. Majd az év vége felé remélhetőleg megszületik ez is a tagállamok részéről. Azonban el szeretném kötelezni magam egy terület mellett különösen, ez az átláthatóság a bizottság már eddig is jelentős erőfeszítéseket tett ennek érdekében, de hogyha megerősítenek hivatalomban, ennél még többet kívánok tenni ennek érdekében. Ami a TTIP megállapodást illeti, minden javaslat nyilvánosságra kerül majd én is, akár csak Juncker elnök úr is kérte, az ülésekről is listát fogok nyilvánosságra hozni minden érintett számára. A szociális partnereket prioritásként fogom kezelni. Természetesen ö, olyan kérdésekkel is fogok foglalkozni, amelyek önöket, érinti, önöket érintenek ö, a tárgyalási folyamat során. Ö, mindenképpen mindent megteszek annak érdekében, hogy ö, minden képviselő hozzáférhessen a dokumentumokhoz. Ö, Nyilván ehhez bizalmas kezelésre van szükség a parlament részéről is. Hölgyeim és uraim, tisztelt képviselők! Nyilván ez a tárgyalás az egyik legnagyobb kihívás eh, az Európai Unió kereskedelmi politikai szempontjából a jövőt illetően. Ez azonban nem csak a transatlanti kapcsolatokra vonatkozik, hiszen még eddig nem volt példája olyan tárgyalási programnak, amelyel most rendelkezünk azért, hogy a növekedést, a beruházást támogassuk, és a munkahelyteremtést Európa szerte, hiszen erre oly nagy szükség van itt. Megállapítottam, hogy nagyon fontos ez a politika, de nagyon szakmai jellegű is lehet. Azonban nagyon fontos, hogy Európa szerepére koncentráljunk világszerte, hiszen mindenkinek el kell tudnia mondani a véleményét ebben a témában, és pontosan ezért nagyon fontos ez a meghallgatás is. A képviseleti demokráciában, mint a miénk is, gyakorlatilag a parlament véleményét kell meghallgatnunk, hiszen az állampolgárok véleményét tükrözi.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 Nos, itt nagy az értelmezés lehetősége, és ezen változtatnunk kell. Az Európai Bizottság eddig, tehát a jelenlegi biztos, megpróbált foglalkozni ezekkel a kérdésekkel az etán belül, és megpróbálta a kétértelműséget megszüntetni, és a közérdeket figyelembe véve próbált szabályozni. Tehát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 túlértékelte, a, vagy túlértelmezte az idézetet, amit azonnal korrigáltunk öm, péntek délután három óra négy perckor, bár tudom, hogy ez már túl késő volt, de egyértelműen elmondtam, hogy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 Köszönöm szépen. Visszatérve a kereskedelmvédelmi eszközökhöz, ezek megvannak, itt vannak a legtöbb tagállamnak különböző formában, kétoldalú megállapodásokban is meg. Ezzel foglalkozni kell. A parlament pedig már kérte a bizottságot, hogy európai felfogással próbáljuk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 általános alapon és a partnereket bevonva. Köszönöm szépen, eh, Zsadó úr. Madame Malmström, je suis derrière vous. asszony, itt vagyok ön mögött. Nem gondolja, hogy általánosságban a politika egyik legnagyobb problémája, és főleg az európaié, a koherencia,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 Elnézést, hogyha technokratának minősíti a válaszomat, próbáltam Juncker elnök urat idézni, aki egyértelműen megfogalmazta, hogy nem fogadja el az Ez csak akkor, hogyha továbbra is a közérdek értelmében születik, ha mindenki jogait tiszteletbe tartja, fair kezelést. Ezzel tökéletesen egyetértek.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 az eredeti verzió megfelele annak, amit ön is gondol, arra vonatkozóan, hogy mi történjen az ISDS-sel, milyen irányba menjenek. A másik kérdésem pedig,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 az FDA-val. A transatlanti dokumentumot ismerjük már korábbról. Nyilvánvaló az is, hogy egy ilyen megállapodás hatékonyabb lenne, kevesebb költséggel járna. Hogyan tud a TTIP az EMVA és az NVA közötti szorosabb együttműködéshez hozzájárulni, és hajlandó-e harmonizálni a, ezt a folyamatot, és ilyen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 ország kapcsán nem csak kereskedelmi megállapodásaink vannak, hanem partnerségi megállapodásaink, ugye, és ezekben ezek szerepelnek, például a demokrácia, a munkaügyi törvények, stb. Tehát szerintem mindkettőre szükség van, és továbbra is mindkettő mellett kitartunk. Különölöm számomra, hogy a külügyi szakbizottság elnökét is üdvözölhetem a nálunk Elmár Brock urat, és meg is adom neki a szót. Egy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 Malmström asszony, AFET elnökként nem vagyok elégedett a válaszaival, mert ez nem igazi eh, válasz. Brokkur nem könnyű senkit, eh, senki megelégedésére válaszol.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 Mindazonáltal nem vagyok ebben biztos, mert azért vannak olyan területek, amelyek nyilván a vegyes kompetencia eh, fogalmát kimerítik, de tudom, hogy a nyolc nemzeti parlamentekkel, alparlamentekkel eh, eléggé nehéz lesz a ratifikáció, és hogyha itt egyértelműen láthatnánk, az nagyon jó lenne, Mindenesetre folytatjuk a, a jogi tanácsadókkal és a tárgyalásokat, és megpróbáljuk a bíróság véleményét is kikérni. Köszönöm. Merci. Euh, je vais aborder deux thèmes que vous avez... Köszönöm szépen. Már bevezetőjében elmondta, hogy az Európai Unió kereskedelmi politikája nemzetközi jellegű, ezért fontos, hogy ezt így eszközként felhasználjuk.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 Tudjuk, hogy a vállalatok önkéntes fellépése nem fog pozitív eredményeket hozni föltétlenül. Aztán e, kész arra, hogy a termékek nyomon kevet, követhetősége szempontjából, amelyek a kolóniákról származnak, valamilyen jogi keretet kíván szabni. Köszönöm.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 ne legyenek ilyen-olyan játékok, hogy egyértelmű legyen, hogy a tagállamoknak legyen joguk, amikor a, a közbiztonság, a közszolgáltatások merülnek fel saját szabályokat hozni. Itt a hatályt írja körül, és megtesz mindent annak érdekében, hogy